Ah, Hölgyeim és uraim, szerintem kezdjük meg a munkát. Folytassuk tehát a munkát. A parlamenti negyed óra épp az imént járt le. A napi rendünk első pontja egy meghallgatás. A címe pedig környezetkímélő termékek kereskedelme. Miért? Amint tudják, a környezetkímélő termékek és szolgáltatások liberalizálása már <clears throat> hosszabb ideje a napirend egyik vezető témája. Egyébként sikeresen tudtunk előrelépni. Például meg tudtuk határozni azt, hogy mit is jelent a környezet kímélő termék. Egyébként pedig az ázsiai csendes óceáni gazdasági együttműködés képviselői, az APEC képviselői 45 ö, ö, különféle terméket ö, határoztak meg, és hozzájuk rendelték a vonatkozó tarifákat. Tehát annak érdekében, hogy <clears throat> rugalmasan tudjunk reagálni a terület fejleményeihez, és hogy felmérjük, hogy milyen mértékben van lehetőség arra, hogy, hogy megnézzük, hogyan léphetünk előre a környezet kímélő javak és szolgáltatások területén. A mi szakbizottságunk szempontjából nagyon fontos megmérni, felmérni, hogy ennek a kezdeményezésnek milyen hatása lehet a saját uniónkra, illetve a vto ra is, valamint az esetlegesen érdekelt felekre. Ennél fogva nagy örömömre szolgál, hogy itt üdvözölhessek E, jó néhány e, szakértőt, akik ezen a területen e, kiemelkedő neveknek számítanak. Először azzal kezdjük, hogy meghallgatjuk őket, utána egy kérdés feltevési szakasz következik, meghallgatjuk szokás szerint a bizottságot, a meghallgatást pedig azzal fejezzük be, hogy a végén visszatérjünk vendégeinkhez, és meghallgatjuk, hogy mi a véleményük az időközben elhangzott kérdések és észrevételek kapcsán. Első a szakértőink közül Péter Brön úr, nem tudom, jól ejtem -e a nevét, mondja az elnök, aki a kereskedelmi és fenntartható fejléléssel foglalkozó nemzetközi központ vezetője, pontosabban dékánya, ha jól látom a, a titulusát. Uram, először önnek adnám meg a szót. Mindösszesen kettő óra áll rendelkezésünkre. Van néhány, négy felszólalónk, szóval 12 perc van az ön számára. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy meghívták az intézményemet, az ICTNI-t. Ez egy tulajdonképpen egy független agytrözt, Gencsben van a székhely, a fenntartható fejlődéssel foglalkozunk. Az intézményünk megvizsgálta a mai témánk lényegét. Egyébként szórólapokat és USB pendrive-okat hagytam itt, amelyet majd átvehetnek, ezek tartalmaznak különféle intézmények információkat. Egy általános áttekintéssel kezdeném, hiszen ez egy nagyon aktuális és nagyon fontos téma. Ennek szociális, gazdasági és környezeti hatásai vannak, persze, hogyha megfelelően nyúlunk a témához. De egyúttal a, a szabályozói perspektívát is fontosnak tartom, hiszen szakpolitikákat érint, mint energiabiztosítás, energia hozzáféré, a klímaváltozás, a zöld növekedés és egyéb. Tehát más szóval számos szakpolitikai terület e, e, van érintve, hogyha megfelelő módon közelítjük a témát. Hogyha az üzleti perspektívát nézzük, és ezt egy kicsit részletesebben vizsgálnám e, a mai nap folyamán, mert például 7 évvel ezelőtt egy globális szélenergia cégnél dolgoztam, így hát kicsit rálátásom van arra, hogy e területen mik a konkrét problémák, mik a konkrét kihívások. Itt végül is az úgynevezett zöld vagy tiszta technológiával foglalkozó cégek számára a kihívást. Ugye egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni a piacon, és az a fontos, hogy a különféle ígéreteket, amit politikusoknak tettünk, tehe, végrehajthatjuk nevezetesen, hogy egyrészt növekedni fog termékek piaci részesedése, másrészt pedig a szolgáltatások olcsóbbá válhatnak. Ezzel én úgy gondolom, hogy a magánszektor rávehető arra, hogy a szükséges ráfordításokat, beruházásokat megtegye. Ez az ábra hát sajnos elég rosszul látható, remélem, hogy a titkárság majd kiosztja az anyagot. Ez egyébként itt tartalmazza a különféle érveket, hogy miért is tartjuk nagyon fontosnak a környezetkímélő áruk kereskedelmét, vagy a szolgáltatások kereskedelmét, és Úgyhogy elmondhatjuk, hogy ez nem egy nulla összegű játszma, hanem mindenképpen pozitív a végeredménye, plusz végeredményt kapunk. Hogyha megnézzük a napjainkban fejlődőnek számító országokat, nézzék meg, hogy mennyire növekedett az energia igény. Jelentős növekedést láthatunk, és ennek az iránya folyamatosan tart egész 2050-ig. Egyúttal növekszik a lakosság lélekszáma is, ők szeretnék valamennyire megközelíteni a nyugati életformát, a nyugati élet minőségét. Na most ezek a fejlődő országok valószínűleg képesek lesznek arra, hogy megengedhető áron hozzájuthassanak a zöld energiához. Nyilván a zöld technológiai árakkal kapcsolatban nem sok, sok mindent tehetünk. Lépjünk tovább. Nézzük meg e, a kereskedést, a ugye nagyon e, erősen tör előre a zöld technológia, a tiszta technológia, tehát e, igaz ugyan, hogy az ágazatban válság van, nem akarok kibújni ez alól, de hogyha a tendenciákat nézzük, akkor az említett technológiák növekedést mutatnak, és reméljük, hogy a jövőben is változatlanul tart a növekedés. Erről nem lehetünk teljesen biztosak. Vannak kockázati tényezők, vannak, amik veszélyeztetik ezt a fejlődést. Hogyha például megnézzük a szélenergia szektorban az export és import kérdését, látni fogjuk, hogy Európának nagyon nagy a részesedése az import oldalon. Az import azért olyan magas itt, mert az EU-n belüli kereskedést is ábrázoltuk. De hát az Európáról elmondhatjuk, hogy a szélenergia kereskedésben nagyon nagy játékosnak számít. Egyébként ugyancsak fontos a a fotoelektromos ö, ipar, Kína hatalmas játékos ezen a térfélen, ö, de hát Kína mellett az EU is a nagy játékosok közé tartozik. A fotoelektromos celláknál azt látjuk, hogy az ellátási lánc erősödik, e pillanatban sok a kiszervezés, de e, Európában és az USA-ban is nagyon nagy ráfordításokat látunk a kutatásban, illetve technológiában. Tehát Európában és az USA piacain is nagy felfutásra számíthatunk. A kereskedelmi áramlásokra térek rá. A kereskedelmi szabályozásra a fő tényező, a tarifák, illetve a tarifákat akadályozó tényezők E területen a tarifák, a kvódák, kvóták tulajdonképpen ipari javakra vonatkoznak, és itt az eszkaláció normális körülmények között nem éri el a szükséges magas szintet. Ami a magas szintű ö, e, akadályt jelenti, az az úgynevezett nem kereskedelmi jellegű ö, e, tarifarendszer. Természetesen jó lenne, hogyha eljuthatnánk a, az utolsó lépésig, például az ipari áruk területén 5%-ban határoztuk meg a felső limitet, csábító lenne e, eljutni a következő fázishoz, a tarifák kérdéséhez. Manapság azonban nagyon, nagyon azzal foglalkoznak az emberek, hogy az úgynevezett non-tarifális területen mi történik. Ezen a dián azt látják, hogy volt három viszonylag szabad év, amikor viszonylag szabad volt a fejlesztés, utána jött a gazdasági válság az összes következményével. Ma például a 2012-es ábrát nézzék, ugye különféle minőségi előírásokat kell teljesíteni az ágazatnak, valamint azt, hogy helyi tartalmakat kell igénybe venni, nagyon kemény akadályt jelenthet ez, mert Kínában, vagy Brazíliában, vagy Indiában ez lehet, hogy beválik, de, de Dél-Afrikában, vagy a közepes méretű, vagy a kisebb méretű országokban ez nem válik be. Erre majd később visszatérek hogyha a napelemcellák szektorát nézzük, ott is bizony egyre erősebben jelentkezik az igény a, a hazai vagy a helybeli tartalmak iránt. Kereskedelmi, védelmi intézkedéseket kezdenek életbe léptetni. Van egyfajta vitarendezési rendszer, ami talán pozitív hatásokat is hoz nézzük, hogy mit látunk. A különféle tárgyalások rossz irányt vesznek, ez mindenképpen e, bonyolítja a dolgot. Hogyha önök például üzleti vállalkozás volnának, akkor képzeljék magukat bele, hogy mennyire nehéz a különféle szabályozók e, e, között jó üzleteket kötni. A technológia azért problémás, mert az ágazat tulajdonképpen versengésben van más energia technológiákkal. vagy hogyha nézik ezt a grafikont, látják, hogy a napelemcellák és a szélenergia ára is viszonylag egész jelentősen csökkent az utóbbi években. Hogyha nagyobb időhorizontot nézünk, valószínűleg látni fogjuk, hogy a a szél közelíteni fogja az acél, illetve a szén árszintjét. Tehát látjuk, hogy képesek lemenni ezek az energia ágazatokat. A szélenergia gyakorlatilag már, már versenyképes az ázsiai vagy az EU gáz árakhoz képest. Tehát ez a fajta szerződés az, amit szeretne az ágazat megkötni a politikusokkal, hogy nevezetesen képes ez az ágazat teljesíteni a vállalásait. Erről beszélünk. Ez az, amiről a játék szól. Hogyha újraállamosításról beszélünk ehelyett, akkor bizony igen valószínűsíthető, hogy a tendencia leáll és megáll. Ezért nagyon lényeges, hogy az APEC féle kezdeményezés politikailag mennyire jó hírt jelent igazából. Általános szinten jó látni, hogy a világ ebbe az irányba próbál kötelezettségeket vállalni. Dolgoztam a, a, a WTO környezetvédelmi szolgálatánál, ők is látjuk, hogy őket is érdekli, a WTO-t is érdekli a terület. A szetát látjuk, elképzelhető, hogy itt partneri kapcsolatok alakulhatnak ki, kialakul egy kritikus tömeg, ahol már kísértő, kísértés lesz, hogy tovább lépjünk, például egy két oldalú megállapodás formájában, vagy egy teljes multilaterális megállapodás rendszer formájában segítsük elő a területet. Tehát van itt helye a további fejlesztésnek. Most az a kérdés, hogy hogyan tudjuk gyorsítani a folyamatot. Nincs 12 év, nem tudok ennyit várni. Úgyhogy a, be kell kaszíroznunk a lehető legnagyobb hasznot abból a lendületből, ami most tapasztalható. Ezekkel bizony foglalkoznunk kell. Nézzük csak az APEC listáját, közelít az előadásom a végéhez. Itt nagyon konkrét vállalások láthatók. Egyébként 54 alcímet tartalmaz ez a bizonyos lista. nézzék csak meg. Ez a világ kereskedelmi volumenének a 70%-át teheti ki a megfelelő ágazatokban. Hogyha az EU beszáll, akkor valószínűleg eh, fedezni tudná eh, <clears throat> ezen a területen a világ kereskedelmi 95%-át. Visszatérve az APEC-re. Ugye nem egy nagy kötelezettségvállalás ez, a APEC tagállamoknak a tarifa felső limitje nem magasabb, mint 5 százalék. Lehetséges, hogy egy EPIC Plus vagy egy APEC Plus Plus minősítést kellene elérni, tehát a tagállamoknak az EU-n belül azt kell megnézni, hogy a pozitív fejleményeket hogyan tudják felgyorsítani. Az EPEC kezdeményezés nem érinti az úgynevezett nem tarifális jellegű akadályokat. Ennél fogva szükség volna arra, hogy az Európai Unió a jelenlegi helyzethez képest tágítsa a kereteket és mélyítse el az együttműködést. Érdeklődéssel várom egyébként majd a várható vitákat, és megismétlem az írt érveimet, a transatlanti partner kapcsolatot e, úgy tekintem, hogy egy, egy nagyon pozitív lehetőséget tartogat minden érintett fél számára. Az a lényeg, hogy üljenek az asztal köré, és hozzanak létre egy megállapodást. Még mielőtt befejezném, szeretnék demisztifikálni egyetlen dolgot. Ugye, e, szoktak beszélni a, a helyi tartalomra. Sokan arra gondolnak, hogy ez valamiféle ügyes hókusz-pókusz, amivel helyi cashflow-t lehet generálni. Az az igazság azonban, hogy az, a helyi tartalom az tulajdonképpen szinte olyan, mint egy DNS lenyomat, ami eleve benne van ezekben a technológiákban. Például a szélenergiában. A szélenergiában a helyi viszonyok azok, amik meghatározók a szélerőtől a karbantartáson át egész a gyártást is említhetném. Sok minden nyilván a függ a piac méretétől, illetve az adott piac versenyképességétől, de potenciálisan eh, végig lehet menni az úton. Nem minden piacon van erre lehetőség. A legfőbb eh, észrevétel azonban az, hogy az ilyen jellegű beruházásoknál nagyon jelentős a helyi tartalom Pillanatnyilag Kínából importáljuk a fotoelektromos cellákat. Ugye itt a szerelés marad otthon, de hogyha otthon kezdjük el előállítani magát a napelemcellákat, akkor az is helyi tartalomba válik. Tehát ismétlem, ez nem egy nulla összegű játszma, itt mindenképpen pozitív lesz a végeredmény. Ezzel a magam részéről itt leállok, segítsenek abban, hogy megteremtsük az egyenlő versenyfeltételeket, és részt vessünk a globális versenyben, amint csak lehet, minél előbb. Következő hozzászólónk, Motál asszony, aki a VTO főigazgatójának a, az irodavezető helyettese. Asszonyom, mondjam, önni a szó. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Mindenkinek kellemes délutánt kívánok, és öröm, megtiszteltetés számomra, hogy beszélhetek önöknek a WTO-n belül zajló jelenlegi tárgyalásokról ebben a témában, illetve beszámolnék azokról a fejleményekről, amelyek keretében az épek országok együttműködésre törekednek és bizonyos célokat igyekeznek megvalósítani. Szeretnék először is az összefüggésekre rámutatni a WTO keretein belül. A WTO-n belüli jelenlegi tárgyalások, amelyek a környezetbarát javakkal, illetve szolgáltatásokkal foglalkoznak, egy szélesebb kontextusban értelmezendők, méghozzá egy úgynevezett többoldalú kereskedelmi rendszer keretén belül kívánunk előrelépni. Ennek a fontosságát meg kell értenünk. Amikor a WTO, illetőleg a GATT létrejött 1947-ben, illetve a általános kereskedelmi megállapodások, illetve a kereskedelmi korlátok leépítéséről szóló megállapodás szükség, megszületett, ez jelentette az lépést, a második lépés pedig az, hogy a környezetbarát termékek szeretnénk itt most bevonni a többoldalú kereskedelmi környezetbe, és most egészen specifikusan szeretnénk ezt a kérdést előtérbe helyezni. Mindezek a kérdések nem elszigetelten jelentek meg, hanem egy úgynevezett környezetvédelmi intézkedés csomag keretén belül a dohai forduló környezetvédelmi témái foglalkoztak a WTO szabályaival, illetve a nemzetközi kereskedelmi ö, szerve, ö, szabályozókkal, foglalkoztak például a halászat kérdésével, hogy bizonyos országok nem biztosítanak-e túlzott állami támogatást saját halászati ágazatuk részére. Most pedig ugyebár a kereskedelmi liberalizációval szeretnénk foglalkozni a környezetbarát javak és szolgáltatások területén. Úgy gondolom, hogy ez egy lényegbevágó kérdés, és első ízben foglalkozik a WTO ezekkel a kérdésekkel gondolom, hogy mindenki számára világos a cél, hiszen semmi ok, indokunk nincs arra, hogy büntessük azokat a technológiákat, amelyek védelmezik a környezetünket. Nem kell saját magunkat lábon lőni azáltal, hogy megnehezítjük ezeknek a technológiáknak az elterjedését. Épp ellenkezőleg elő kell segíteni az elterjedést, a környezet ugye nem ismer határokat, mindannyiunk utazunk, mindannyian szembesülünk a környezeti kihívásokkal. Én ezt nagyon sajnálatosnak tartom, hogy amikor megindult a dohai forduló, és megindultak a környezetbarát szolgáltatásokkal és javakkal kapcsolatos tárgyalások, nagyon sokan gyanúsan méregették ezt a kérdést, megpróbáltak távolságot tartani, és éveken keresztül azt hallott, hallottuk, hogy zöldítésre van szükség, a WTO-t érzékenyé kell tenni a környezetvédelmi ügyek iránt, és amikor elindultak azok a tárgyalások, akkor meglepődtünk, hogy a civil társadalom egyszerűen kilépett a képből, és az országokra ráhagyta a kérdésnek a megtárgyalását. Egyetlen egy területen maradt meg a civil társadalom, ahol speciális szervezeteket vontak vontak be ebbe a munkába. Ez azt jelenti, hogy a civil társadalom voltak éppen felhagyott a témának a taglalásával. Nagyon fontosnak tartom a tárgyalások során. Nyilván az Európai Parlament képviselői hallottak a különféle projektekről, amelyek Indiából indultak, egyéb más harmadik fél részéről kezdeményezett projektek, de végül is függetlenül attól, hogy milyen projektről van szó, vagy milyen utat választottak, véleményem szerint a siker egyszerű feltételeken alapul. Méghozzá olyan termékekre van szükség, ahol a kereskedelmet liberalizálni lehet, hiszen ezeknek a termékeknek át kell lépniük a határt, lehetővé kell tenniük számukra azt, hogy átléphessék a határt, és minél szélesebb ezen termékek köre, annál jobb. Viszont ezeket a termékeket mindenképpen zöldíteni kell. De nagyon fontos, hogy sok ilyen termék legyen. Második sorban nagyon fontos az, hogy minél többen vegyenek részt ebben ebben a játékban, úgymond, minél több a résztvevő, annál nagyobb lesz a siker reménye. És a harmadik pedig nagyon fontos, hogy a meg, ha eljutunk egy szerződésre, az legyen kötelező érvényű, hiszen nagyon nagy a különbség, hogyha egy laza megállapodásunk van, mint sem, hogyha van egy kötelező érvényű megállapodásunk Éppen ezért kell pontosan tudnunk, hogy hogyan akarjuk ennek a tárgyalásnak a sikerét eh, lemérni úgy gondolom, hogy a fejlett világ csak akkor tud itt sikeres, sikeresen részt venni, ha valóban elkötelezi magát, hiszen a fejlődő országok előlépnek termékekkel, amelyek fontosak számukra, viszont sok esetben a tárgyalások nem annyira szolgálják az érdekeiket. Éppen ezért az elköteleződés egy kulcsfontosságú, meghatározó tényező a tárgyalások sikere érdekében a kérdés, ami mindannyiunk fejében megfordul, hogy hogyan és miként volt képes az épek itt eredményeket elérni, hogyha a WTO kudarcot vállalt. Mi volt az épek tit- sikerének a titka? valami olyasmit tettek, amelyek, ami nem történt meg a múltban, méghozzá az Egyesült Államok és Kína közötti egy, együttműködés, sok éven keresztül erre nem volt példa. Sokan azt mondanák, hogy jó, rendben volt, az épek azért volt sikeres, mert kevesebb részvevővel dolgoznak, vagy a, sokan úgy gondolják, hogy talán kevesebb termékkel foglalkozott, mint a WTO adott esetben, vagy mások azt mondják, mondják, hogy ez egy kevéssé átpolitizált vagy túlpolitizált fórum, nincs annyira a reflektorfény középpontjában az épeket voltak éppen nem terhelte a dohai forduló árnyéka terhe. Az én véleményem az, hogy az épek azért tudott eredményre jutni, mert az eredmény nem kötelező. Abban a pillanatban, hogy kivesszük a kötelező természetet, mindenben meg tudunk állapodni nincs olyan sok mindenben meg tudunk itt állapodni, hogyha az nem kötelez bennünket másnap már. De hogy tudunk elérni egy kötelező érvényű megállapodást? Úgy gondolom, hogy a világnak egy valódi választást kell tennie. Milyen típusú nemzetközi politikával szeretnénk dolgozni? Laza keretek között akarunk dolgozni, vagy merevebb keretek között akarunk dolgozni a a, jövőben. Úgy gondolom, hogy a környezetbarát javak programok szolgáltatások szempontjából a többoldalúság nagyon fontos, éppen ezért ezzel a kérdéssel a többoldalú kereskedelmi rendszer keretein belül kell foglalkoznunk, a továbbiakban pedig erősítenünk kell a kereskedelmi szabályok kötelező érvényét a WTO keretein belül annak érdekében, hogy tovább tudjunk lépni. Szükségünk van olyan szabályokra, amelyek a WTO vitarendezési szabályai alá tartoznak. Úgy gondolom, hogy az épek megállapodás egy nagyon fontos mérföldkő ahhoz, hogy eljussunk egy többoldalú megállapodásig. Véleményem szerint nemzetközi szinten az a feladatunk, hogy építsünk erre az épek megállapodásra. 54 terméket tartalmaz, hiszen az, a WTO-ban több mint 450 különféle termékről beszél. Az EU könnyedén tud alkalmazkodni és, hoz, és csatlakozni az épek megállapodáshoz a kérdéses termékek vonatkozásában. Itt eh, említeném újra az 5 százalékot, eh, így az EU-nak nincs szüksége semmilyen különösebb eh, kiigazításra azért, hogy együtt tudjon működni ezzel a rendszerrel. Viszont az óriási szimbolikus ereje van annak, hogyha az EU valóban csatlakozna az épek megállapodáshoz, hiszen ez elvezet egy nagyobb szintű megállapodáshoz, és lépés lépésre hozzájárul azokhoz a környezetbarát javakhoz és szolgáltatásokhoz, amelyek adott esetben a korábbiakban kimaradtak, és potenciálisan szélesebb körű, körű környezetvédelmi megállapodásokat is magával hozhat a WTO keretén belül úgy gondolom, hogy lehet nagyon ambiciózus célhelyaink lehetnek, amelyek nem kötelezőek, vagy lehet valami, ami kevésbé ambiciózus ugyan, de kötelező érvényű. Éppen ezért el kell döntenünk, hogy a WTO-n, kívüli nagyon ambiciózus, de nem kötelező megállapodásokhoz haladunk-e vissza, hanem, hanem inkább a kötelező érvényt tekintjük fontosabbnak. Erre szeretném felhívni a figyelmüket. Még arra is kíván, ki szeretnék térni, hogy a WTO-n belül egy teljesen más háttér mentén dolgozunk, mint, korunk, mint korábban. Jelenleg óriási surlódásokat látunk a környezetvédelem és a kereskedelem között. Ez azzal magyarázható, hogy a nemzetközi éghajlatvédelmi tárgyalások elakadtak, és ez a padhelyzet kihatással van a WTO-ra is egyre inkább látjuk a növekvő feszültséget a vétón belül, a szénhidrogén a, a szénhidrogének vonatkozásában akkor olyan kérdésekben, hogy az emissziós kereskedelmet hogyan kell lebonyolítani, és egész sor különféle vitás helyzetet láthatunk a megújuló energiaszektor vonatkozásában. Az országok egymással versenyeznek, és mindenki azt figyeli, hogy mennyi állom állami támogatást biztosítanak a megújuló ágazatnak, és ebből mennyi úgymond a hazai hozzájárulás, a hazai tartalom ebben a környezetben kell elhelyeznünk a környezetbarát termékeket és szolgáltatásokat, fel kell hagynunk a surlódásokkal, és erre jó megoldás lehetne az a lista, amely a WTO asztalán fekszik, és ami foglalkozik a környezetbarát technológiákkal. És az utolsó kérdés az pedig a globális értékteremtő hálózat, hiszen bizonyos termékeket nem X vagy Y országban hoznak létre első lépéstől az utolsó lépésig. Hogyha megnézzünk egy nap elemet, még akkor is, hogyha az van ráírva, hogy Kínában készült, a realitás az, hogy nagyon sok komponenst Németországból, Amerikából hoznak be Kínába, ott összeszerelik, és aztán újra kiszállítják a készterméket. Ez azt jelenti, hogy a tarifák itt kevésbé nagy fontos szerepet játszanak, hiszen a világ egyre inkább integráltá válik, és ez különösen igaz a környezetvédelmi ágazatban, amely rendkívül di- dinamikus ágazat, és nagy kár lenne, hogyha nem használnánk ki ezt a lehetőséget kereskedelmi vagy környezetvédelmi szempontból. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk Van Slotten úr, aki a az Európai Vegyipari Kö, Tanács iparpolitikai vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is köszönettel tartozom az elnök úrnak, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Az a javaslat, mi szerint a környezet, környezetbarát termékek vámtarifáját el kellene törölni. Ez egy, ez egy nagyon divatos elképzelés, és úgy tűnik, hogy mindenki nyerne belőle a környezet is, illetve az ipar is. Az Európai Tanács nemrégiben kimondta, hogy további előrelépésre van szükség a környezetbarát termékek és szolgáltatások liberalizációja tekintetében, és így egy forrás hatékony és zöld, kompetitív gazdaság felé tudnánk elmozdulni. Az EPEC ülése múlt szeptemberben Vladivostokban új lendületet adott ennek az elképzelésnek, és 54 energiával kapcsolatos terméknél 5%-ban húzta meg a maximális tarifa határt 2015 után. Azt látjuk, hogy a szabad kereskedelem nagyon fontos, és ezt mi is támogatjuk azonban vannak fogalmi problémák, koncepcionális problémák, illetve diszkriminatív elképzelések, és ezért úgy gondoljuk, hogy a környezetbarát termékek tarifájának eltörlése, vámjának eltörlése nem megfelelő, és gyakorlatban nem kivitelezhető. A WTO-ban nagyon régóta, több mint tíz éve beszéltünk erről a té- beszélnek erről a témáról, és semmilyen eredményre nem jutnak. Az egyik oka ennek az az, hogy a tagság nem tud megállapodni abban, hogy mi is a környezetbarát termék. Nagyon jól mutatja a kérdés bonyolultságát a következő példa, vagy a következő példák. Például klóra szükség van az ivóvíz megtisztításához, és így sok millió ember életét lehet vele megmenteni. Mégis, hogyha nem megfelelően használjuk a klórt, akkor ez ártalmas a környezetre, illetve az emberi egészségre. Akkor miről van szó? A, a klór környezetbarát termék, vagy sem. A bioetanol, amelyet a brazil cukornátból készítenek, sokkal jobb széndiokszid lábnyommal rendelkezik, mint az a bioetanol, amelyet Európában gyártanak cukorrépából, vagy amerikai Amerikában a kukoricából. Tehát akkor melyik bioetanol az, ami környezetbarát? Hiszen sokan úgy gondolják, hogy ez az élelmiszer ellátásra negatív hatással lehet. Aztán ott vannak a környezetbarát, energiahatékony villanykörték, pedig ezek higanyt tartalmaznak. Tehát akkor ezek környezetbarát termékek. Ezzel azt látjuk, hogy mindig az eredmények, a meghatározás mindig önkényes lehet. Ez a definícióbeli probléma még egy másik nehéz kérdéshez is elvezet bennünket, ez pedig a diszkrimináció, sokszor beszélünk arról, hogy zöld, környezetvédelmi vagy éghajlatbarát termékek vannak, beszélünk megújuló energiaforrási forrás technológiákról is. Itt a Genfi javaslat egy teljesen önkényes lista, amelyet környezetbarátnak nevezünk, tehát olyan termékekről, amelyet környezetbarátnak nevezünk. Aztán vannak olyan termékek, amelyek, termékek, amelyek nincsenek rajta ezen a listán, bármilyen okból legyen is az. Nagyon sok olyan terméket gyárt a vegyipar, amely nélkül nem jöhetnének létre környezetbarát termékek, például a, gondolok itt a szolár, tehát a napelempanelekre, vagy pedig a, olyan anyagokra, amelyet felhasználnak a könnyű gépjárműveknél, vagy esetleg akár az alacsony mosási fokon, hőfokon használandó mosópor is ide tartozhat. Az a, a McKinsey tanulmány azt mutatja, hogy a vegyipari termékek az életciklusuk alatt körülbelül két-háromszor a háromszor annyi üvegházhatásugás kibocsátását előzik meg, mint amennyire szükség volt a gyártásukhoz. Ezért azt látjuk, hogy nem feltétlenül nem feltétlenül a végtermékek vámját kellene csökkenteni, hanem esetleg a felhasználandó nyersanyagokét is. Azt látjuk, hogy ez ér, érinti az értékláncokat a kereskedelmi szempontból, és, és ugye ezt hallottuk az előző hozzászólótól is, hogy ezek az értékláncok rendkívül fontosak. Szerintem azonban itt az input anyagokat kellene liberalizálni, tehát az én végkövetkeztetésem teljesen más ugyanis ezen termékeknek a vám illetéke sokszorozódik, amint ezek a termékek átlépnek a határon. Például Németország poliszilikon gyártó, amely nagyon fontos a napelem panelek esetében, és Kína pedig gyártója ezeknek a szolárpaneleknek, és ezért importálják a poliszilikont, akkor most a vám liberalizáció melyik terméket kellene, hogy célba vegye a napelemet, vagy pedig a poliszilikont? Ezen kívül hiányoznak megfelelő definíciójavaslatok a környezetvédelmi termék definícióját illetően. Hogyha a termékeket környezetvédelmi célra használják föl, akkor ezeket környezetbarátnak nevezhetjük, ha pedig nem, akkor pedig vámmal sújthatnánk ezeket, de a vegyi vegyi ipar szerint ez adminisztratív szempontból túlságosan nehézkes, illetve a korrupció veszélyét is magában, magában rejti. Miről van itt szó? Például vannak olyan anyagok, amelyek a szigetelésnél nagyon fontosak, és ezért környezetbarátok, más felhasználás esetében azonban károsak lehetnek. Tehát itt is valahogy megoldást kell találni a vám osztályozási rendszer semleges kell, hogy legyen, illetve semleges, és nincsenek jó és rossz termékek, ahogyan nincsenek olyan vámok sem, amelyek kívánatosak vagy nem kívánatosak társadalmi vagy környezetvédelmi okokból. Hogyha a különböző termékek között különbséget teszünk szubjektív kritériumok alapján, akkor kategorizáljuk ezeket a termékeket, mm, mi a helyzet az etikai, mi, milyen kategóriákat von, állíthatunk fel, például etikai definíciók alapján. Hogyha a vámok etikai érveket támasztanak alá, akkor bizonyos termékek esetében, amelyek nem elégítik ki ezeket a kitételeket, magasabb vámokat kellene kiróni. Ez azonban az egész liberalizációs gondolatmenettel szembe megy. Ami pedig az EPEC kezdeményezését illeti, nem gondoljuk, hogy ez környezetbarát lenne, hiszen ez egy vám harmonizáció kezdeményezés 54 energiával kapcsolatos termék esetében, de még az a elképzelés, az a fogalom, hogy energia hatékony, még ez is félrevezető lehet, hiszen itt definíció, definiálni kellene pontosan ezt a kifejezést. Az apeknek nem szabad ehhez csatlakoznia, ehhez a kezdeményezéshez, hiszen 2,9% a legmagasabb EU vám, itt pedig az APEC esetében 5%-ról beszélünk, tehát ez magasabb és nagyon sok kivételt is tartalmaz, ezt se felejtsük el. Ezért ezért a vegyipar ezt a ezt a kezdeményezést akkor tudná támogatni, hogyha teljes liberalizációra kerülne sor. Zárásképpen azt mondhatom, hogy mindezekből az okokból kifolyólag a vegyipar úgy gondolja, hogy jobb lenne, hogyha a kormányok multilaterális tárgyalásokba kezdenének, és megpróbálnák teljes mértékben eltörölni, vagy pedig csökkenteni ezeket a vámtarifákat, és nem olyan gyakorlatba kellene bonyolódniuk, amely csak önkényes eredményeket hozhat, ha hoz egyáltalán eredmény. A tíz éves sakmat helyzet Genfben azt jól mutatja, hogy eleve halva született ez a gondolat. Az Európai Bizottság tanulmánya a dohai forduló esetében nem mutat megfelelő, megfelelő eredményeket, az ágazati ambíciók sokkal magasabbak. A dohai megállapodás, amely a kereskedelmet segítené, illetve környezeti termékekkel foglalkozna. Teljes vámilleték eltörlés alap, esetében két milliárd USA dollárra rúgna ennek az eredménye, ennek az értéke. Az ágazati vegyi ipari termékek esetében pedig ez 17 milliárd dollár lenne nem egyezhetünk bele egy ilyen szűk látókörű megközelítésbe, ahol bizonyos termékeket diszkriminálunk. VTO szinten azt mondhatjuk, hogy a vám liberalizációhoz minden ö, vegyi terméket gyártó országnak csatlakoznia kellene, és azt gondoljuk, hogy a liberalizált vegyipar megfelelően növelni a gazdasági eredményeket. Köszönöm. Köszönjük szépen. Látjuk, hogy különféle nézetek vannak előttünk, ebből lesz a jó eszmecsere. Az utolsó felszólunk Fabian del Cross, aki az Európai Kormánykapcsolatok igazgatója a General Electricnél. Fabian, megadom a szót és mivel <clears throat> egy képes prezentáció is lesz, ezért én arrébb megyek, mondja az igazgató. Köszönöm szépen, elnök úr. A barátaim nevében, akiknek a munkáját itt szeretném méltányolni, a Klintek ügyeknek a képviselőről van szó. Most velük együtt mondom, hogy nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek önök között ma. Valójában, amiről beszélek, az egy üzleti történet, arról szól, hogy munkahelyeket teremtünk, és és növekedést Európában. Amerikai a cégünk, de itt dolgozunk, itt fejtjük ki a hatásunkat. Akkor most jön a, az eladói kis reklámbeszéd, itt láthatják a térképet, valamint rajta a pöttyöket, ezek a GE jelen létének a, a helyeit. Több mint száz éve vagyunk itt, több mint 84 ezer munka, munkavállalónk van. Egyébként valóban mi magunk is támogatjuk a zöld üzletet. 2004-től a mai napig E, egy egész sorozatra való zöld terméket fejlesztettünk ki. E, a vízfelhasználás csökkentésében is dolgoztunk. Végül is a célünk, az üzleti cél az volt, hogy, e, hogy üzletet generáljunk. 20, 27 milliárd eurónyi jövedelmet termeltünk meg. Tehát csak egy pici képet akartam adni arról, hogy a G nagy mátrixán belül a zöld energia a legerőteljesebben növekvő ágazat. Az első ezen a területen a szélenergia szerepel nálunk, mi, mi vezető szerepet viszünk e, e, ezen a téren. Itt Európában több mint ezer e, alkalmazottunk dolgozik a szélenergia kapcsán. Amint látják, nem csak itt vagy ott vagyunk jelen, hanem mindenhol ott vagyunk Európában. Például Romániában a legnagyobb ö, ö, szárazföldi szélenergia farmot hozzuk létre Európában. Ekkora még sehol nem készül. Úgyhogy igen, elmondhatjuk, hogy Európában munkahelyeket teremtünk. Újabb példa, szerintem ez is érdekes, mert ebből az látszik, hogy Európán belül a, a munkahelyeknek hány százaléka export által vezérelt. Van egy Belfor nevű város, lehetséges, hogy voltak, még, voltak már ott. Ez egyébként Franciaország keleti részén található mostanában nagyon súlyos, nagyon kemény ipari átszervezés zajlott le ott. Átvettünk egy szélenergia farmot a beruházótól, de a gázturbina üzletágat is átvettük ugyanott. Köz, majdnem 2000 közvetlen alkalmazottunk van, és mit gondolnak? Ezek az emberek tulajdonképpen száz százalékig, szinte száz százalékban Európában dolgoznak, méghozzá exportra versenyképes, amit csinálnak. A Belfor értékesítési eredményeinek 90%-a export. Az exporton ez, az exportból elmondhatjuk, hogy körülbelül majdnem 40%-nyit tesz ki az ázsiai csendes-óceáni térségbe irányuló export. Ez tehát valóban lefordítható közvetlenül növekedést eredményező tevékenységre. Az Európai Bizottság számításai szerint a GE-nek az eredménye nem akármi, ez tulajdonképpen 1,1 milliónyi közvetlen és közvetett munkahelyet jelent, és ez azt jelenti, hogy a növekedés beindult a feltörekvő piacokon is hogyha az embernek szüksége van arra, hogy exportáljon, ahhoz, hogy ugye igény eh, ki tudja használni a növekedési lehetőségeket, és ezt visszahozza Európába, akkor ugye a piaci belépés problémáival kerül szembe elsőként. Az első ezek közül a tarifák rendszere. Eh, nem mondhatjuk azt, hogy ma a tiszta technológia eh, tarifár és terhelyi alacsonyan vannak, Hát nem mondhatjuk. Nézzék meg, gázturbina Nigériában 10%, Oroszországban 10%, és így tovább, és így tovább. Itt az igazi probléma az, ahogy az előttem szóló Peter Brünn mondta, az a probléma, hogy eh, a foszilis eh, üzemanyagokkal versengünk, a klasszikus energiaforrásokkal, amelyek egyébként nem, eh, amelyeket nem sújtanak tarifák. Ezeket fogyasztási cikkeknek eh, minősítették, tehát gyakorlatilag azt akarjuk elérni, hogy egyenlőek legyenek a versenyfeltételek. Ezt mindenképpen el kell érnünk. Eh, a zöld protekcionizmus. Ugye korábban már láttuk egy másik diát arról, hogy eh, milyen erős volt a, a terjedése annak, hogy helyi tartalmat vásároljanak, dömping ellenes rendelkezéseket élet, léptesenek életbe. Na most itt láthatók a valódi vásárlók, ezekkel kell konfrontálódni az európai exportőröknek, akkor, amikor meg akarják lovagolni a piac gyors növekedését. Vannak bizonyos igen jelentős BRICS országok, itt a szélenergia akár 70 százalékát is elérhette az energiamixnek 7 évvel ezelőtt. Ezeket a Vestels, a Vestel, a GE és hasonló cégek uralták. 7 évvel később 10 százalékra ment vissza. Ezek, ezek tulajdonképpen azt jelentik, hogy, hogy igen, a tarifáknak ilyen hatása mutatkozott meg. Nagyon nagy a kiszámíthatatlanság tehát ezeken a piacokon, azért is, mert a VTO előtt nagyon sok folyamatban levő kereskedelmi vita zajlik. 2010 óta a mai napig is hat ilyen van folyamatban. Kérdés, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat feloldani. A nézeteltéréseket most peres úton fogjuk rendezni? Vagy tárgyalásos úton? Nyilván a említett problémák megoldásának a legjobb útja az, hogy győzzük meg az országokat, az érintett országokat, hogy térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz mind ez hozzájárul ahhoz, hogy növekszik a kockázat, növekszik a kiszámíthatatlanság a tiszta energia szektorban. Hogyha az ember bankár vagy egy beruházási alapot képvisel, akkor tulajdonképpen nincs más, amit jobban utálna, mint a kiszámíthatatlanságot, meg a kockázatot. Nézzük csak meg, tavaly 11%-os csökkenés volt a tiszta energia beruházások piacán. Ugye az első alkalommal fordult elő, hogy visszaesés mutatkozott, ami addig a korábbi években folyamatos növekedést mutatott. Vannak persze egyéb tényezők is, nem csak a tarifák és a tarifákkal sújtott vásárlók jelentenek problémát. Ez az egész környezet magában kiszámíthatatlanságot jelent, illetve plusz kockázatokat hordoz magában. Hogyha csökken az állami finanszírozás, még jobban szükség van a, az egyenlő feltételekre, mert különben a tiszta technológia piaca nem tud növekedni. Végső soron képesnek kell lennünk arra, hogy a mi technológiánk is versenyképes legyen a hagyományozó, hagyományosokhoz képest. Nem meglepő, mit, mire lesz szükség? Nulla tarifa, a csökkentés, amit elértünk, nem volt igazán jelentős. Vissza kell térnünk ahhoz, ami a 90-es években történt. Akkor mindenki úgy érezte, hogy valami beindul, a csúcs technológiai cégek valójában egy ilyen nagyon fellendülő piacnak a kezdeteinél tartottak az államok. Érdeke volt, hogy segítsék a fejlesztést. Ennek viszont az, azra van szükség, hogy töröljük el a tarifákat. Most kritikus keresztúthoz érkeztünk. Itt van igazán szükség arra, hogy töröljük a tarifákat, illetve a tarifával sújtott vásárlókat. Nem rólam, nem a GE-ről van szó. Ez, ezek a számok a Világbank adatai. A Világbank úgy számította, hogy ha a tarifák eltörlése a tiszta technológiáknál végső soron akár 63,6% növekedést is eredményezhet a világpiaci részesedésben. Ez bizony nagy lendületet adhatna a technológiánknak. Milyen fellépési lehetőségeink vannak egyet értek az előttem szóló Motár asszony érvelésével, de egyszerűen üstökön kell ragadnunk a lehetőséget. Az 5% az még nem az út vége. Az APEC megállapodás nem rossz. Több termékre lesz szükség, de hát ezt tekintsük egy első lépésnek. És nagyon törékeny ez a pillanat, törékeny ez az eredmény. Ugye az annál is inkább, mert ez egy nem kötelező hatályú megállapodás. A nagy kérdés az, hogy mi, Európai Unió hajlandóak vagyunk-e segíteni, tudván azt, hogy a környezet az Európai Unió ambícióinak az egyik gyökere már Doha óta mondhatjuk, azt, hogy ezt nem tökéletes, tehát megtorpedozzuk. Hogyha így döntenénk, akkor ránk hullana a kudarc miatt a politikai felelősség. Pedig mi vagyunk az ilyen technológiáknak a világ elsője. Itt nem tarifa csökkentésről szól, nem csak arról szól, hanem arról, hogy a tarifával nem érintett vásárlókat megfegyelmezzük. Egész magas szinten, Obama szintjén, illetve a kínai miniszterelnök szintjén kell ezeket eldönteni. Egyrészt el kell állítani az akadályokat, másrészt pedig érdekes módon sztenderdeket kell bevezetni. Szeretnénk, hogyha Európai Unió nem lépne az oldalvonalra, hiszen tudjuk, hogy az APEC a tiszta technológiák szempontjából a leggyorsabban növekvő piac, több mint 5% a növekedés mértéke évente. Na most, na akkor mi az EU export szempontjából az érdekes? Itt láthatják, hogy az EU az APEC termékek szempontjából a világ elsője, a világ vezetőn helyén van, ez nem olcsó kínai trikókról szól. Az EU első az 54 tiszta technológiában, amit az APEC felsorolt. Tehát az EU tagállamai ezek, például elsőként Németország tudná bekaszírozni ezeknek a lépéseknek az, a, az előnyeit. Az EU-ban a tarifa már eleve 5% alatt van. Ez azt jelenti, hogy át tudnák alakítani e, azokat a jelenlegi regionális vagy helyi kezdeményezéseket holnap egy új VTO megállapodásba, amivel hozzá lehetne járulni, e, e, és meg lehetne erősíteni az új kereskedelmi rendszert. Holnap meg akarjuk győzni majd a VTO-t arról, hogy az egyetlen módszer a változásra az, hogy az EU csatlakozzon. Ugye egy regionális, nem kötelező megállapodást, csak így tudunk átalakítani egy olyan megállapodásra, amely megerősíti egyrészt a vto t másrészt pedig zöld, tiszta technológiákat és munkahelyeket teremt világszerte. Köszönöm a figyelmüket! Thank you all. Um... Köszönöm szépen. Akkor rátérnénk a meghallgatás második részére, kérdések és feleletek. Szeretném megnyitni a lehetőséget a jelenlévők számára, hogy kérdéseket tegyenek fel. Christopher Jeller, EPP. E Köszönöm szépen. Nagyon sok gondolat jutott eszembe, de először néhány egyszerű kérdést szeretnék feltenni. Az első hozzászóló elmondta, hogy mennyire fontos szerepet játszik a hazai tartalom. Nem láttam az Európai Uniós tagállamokat. Ez nem tölt el büszkeséggel. Erről hallanék többet szívesen, és ami pedig a kereskedelmi korlátokat illeti a napelemek esetében, itt bizonyos tarifákat befagyasztották, ha jól emlék, befagyasztottak, ha jól emlékszem, két évvel ezelőtt. nem szégyellem a tudáshiányomat, ezért teszek fel kérdéseket. Nagyon sokat beszéltünk a energiahordozókról, és itt nem feltétlenül csak a környezetbarát termékekről van szó. Ezek a termékek mennyire kapcsolódnak az energia kérdéshez? Hiszen ez a kérdés foglalkoztat bennünket a legtöbbet. Meg kell húznunk itt egy vonalat, ahogy a SEFIC szakértője is elmondta, ez egy eléggé bonyolult helyzetet eredményezhet. És ami az épek megállapodást illeti, itt is eltérőek az információk. Mi lesz ennek a végkövetkezménye? úgy gondolom, hogy nem lenne bölcs tőlünk, hogyha csak ülnénk a partvonalon és néznénk az események alakulását. Itt szükségünk van arra, hogy, befolyá- hogy befolyásoljuk a standardok, normák kialakítását, hiszen hosszú távon nekünk is alkalmazkodnunk kell hozzá. Vagy leülünk a tárgyalóasztalhoz, vagy pedig a partvonalról figyeljük azt, hogy mások mit csinálnak nem látom itt a zöldeket, az az igazság, azt a bizottságot hiányolom, hiszen ők is kapcsolódnak a kérdéshez. Amit én rendkívül problematikusnak tartok, én természetesen nem mindennel tudok egyetérteni, amit elhangzott, vannak magas tarifák egy területen, más területen alacsonyak, természetesen óvatosan kell bánnunk a diszkriminációval, nem szeretnénk megkül- hátrányosan megkülönböztetni területeket egymástól, és hogyha csak az energiára összpontosítunk, nem találtam például tarifákat föld, földgázra, kőolajra, és most egy, eleg, egy eléggé bizarr helyzetben vagyunk. Ezeket a tarifákat egyelőre csak em, emeltük. Beszéltünk ebben a bizottságban dömpingellenes tarifákról is. Ez egy másik terület, és ott nagyon nehéz meghatározni, hogy mi az jó és mi a kevésbé jó ezen a területen. Minden esetre szükség van arra, hogy adott esetben a dömping ellenes tarifákat az összes különféle bioenergia hordozóra is be tudjuk vezetni, bioetanolra, bármilyen más bioenergia hordozóra. Hogyha nem ez a megoldás, akkor mi a megoldás az önök véleménye szerint? És önök hogyan látják ezt a problémát? természetesen az lenne a legjobb, hogyha mindent a WTO keretein belül intéznénk el, és ugye lezárulhatna a dohai forduló, az is fantasztikus lenne. De hogyan tudunk itt együttműködni az Egyesült Államokkal? Ez is egy nagy kérdés. És hogyha nem találjuk meg azt, hogy valóban akarjuk, hogy meg tudjunk állapodni, mi lesz a következő lépés? Segít -e ez önöknek? Tudnak erről lépni a VTO-n belül? Nem szeretném, hogyha végül is önök aztán fölösleges szereplőjévé válnának ennek a folyamatnak. Természetesen nem volt időpocsékolás. Ezt nagyon jó hallani. Valóban én őszintén így gondolom, Paul Murphy az következő szó. Köszönöm szépen, érdekesnek tartom a jelenlegi vitát. Beszéltünk itt együttműködésről, például a General Electrical akiknek az érdekei egybeesnek a környezetvédelmi szolgáltatásokkal, javakkal kapcsolatos érdekekkel. És nagyon jó, hogyha egy nagy vállalat érdekei egybeesnek a környezetvédelem érdekeivel, ilyen módon sikerül egy egységes menetrendet létrehozni, és egy logikus út jön létre, amelynek a végállomása ugye az, hogy fejlődni tudunk, előre tudunk lépni éppen ezért nem csak a liberalizációval és a környezetbarát szolgáltatásokkal szeretnék itt foglalkozni, hanem sokkal inkább azokkal a surlódásokkal, amelyek a profit, illetve a környezetvédelem szempontjai között kialakulnak. Hiszen a General Electric itt most egy zöld cégként állítja be magát, holott az Egyesült Államokban az egyik legnagyobb környezetszennyezők közé tartozik, olyan technológiákat alkalmaz, amelyek súlyosan környezetszennyezők, például a Hudson folyók szennyezésére gondolok itt különös tekintettel úgy gondolom, hogy ezért kellő szkepticizmussal kell szemlélnünk azt, hogy mennyire független az ő értékelésük. Éppen ezért általában azt tudom mondani, még abban az esetekben is, hogyha a környezetbarát javak liberalizációja valóban egy jó lépést jelentene de figyelemmel kell lennünk az éghajlatválság nyújt támasztotta követelményekre, és ez nem indokolja az, hogy ne legyenek súlyos és kötelező követelmények és előírások. Ha megnézzük azokat a független tanulmányokat, amelyek foglalkoznak a teljes körű liberalizáció hatásaival, illetve az épek alá tartozó termékek liberalizációja, mi a helyzet az emissziós értékekkel és olyan konkrét értékekkel, amelyek, amelyek kapcsolódnak a, köny a éghajlatváltozáshoz. A kérdés pedig az, hogy az épek listán, illetve a WTO listán szereplő termékek közül hány kapcsolódik export érdekekhez is, illetve mi a helyzet az importtal. A második kérdésem pedig az, hogy hogyan lehet mérni a környezetvédelmi teljesítményt, és hogyan tudjuk ezt a szempontot figyelembe venni például a bio üzemanyagok, illetve a földterületek direkt és indirekt használatáról. Itt milyen teljesítménymérő eszközökkel tudunk élni? Ez nem egy köztünk és a G között kialakult háromoldalú trialógus, de a G-nek is lehetőséget adunk. Nekem is lenne egy kérdésem. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak rendkívül izgalmas előadást hallottunk, hiszen itt a legkülönfélebb ágazatok véleményét hallottuk. Ami engem érdekelne, egyrészt ugye a vegyipar képviselője elmondta, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni a környezetbarát termékeket a nem környezetbarát termékekről, és a GE képviselőjétől úgy értettem, hogy létezik egy olyan lista, amely tartalmaz olyan termékeket, amelyek jók a környezet szempontjából, kedvezőek a környezet szempontjából, és vannak olyanok, amelyek kevésbé. Mi a véleménye a vegyipar megáll, megállapításával kapcsolatban, hogyan lehet ezt a választóvonalat meghúzni, és a G képviselője miért válaszolja meg ezt a kérdést teljesen másképpen, mint a vegyipar képviselője? Ori Weber. Köszönöm szépen. a méreg nem magában a hatóanyagban van, hanem a dózisban, ahogy ezt mondani szoktuk, és valóban egy hatóanyag, egy termék lehet nagyon hasznos egy bizonyos felhasználás keretében, egy bizonyos dózisban, és lehet nagyon mérgező és veszélyes egy másikban. Tehát egyetértek az elnökünkkel abban, hogy a környezetbarát termékek definíciója esetében nagyon óvatosan kell eljárnunk, meg kell néznünk, hogy egy terméket milyen határtól kezdve tekintünk környezetbarátnak, és milyen határtól kezdve gondoljuk azt, hogy ez káros a környezetre. Tehát jelenleg nincs kellő mértékű információnk erre, ezt nehéz meghatározni. Aztán a második megjegyzésem. Nagyon sok olyan termék van, amelynek az összeállítására Kínában kerül sor. Ha csökkentjük a vám tarifákat, ennek is megvan a maga értelme. Gondolok itt különösen Kína esetére, hiszen itt a tömeges dömpinggel állhatunk szemben, ami a napelemeket, napelem, vagy pedig a szélenergia felhasználását illeti, azt látjuk, hogy Németország nagyon is vezető szerepben van, de vannak olyan cégek, olyan vállalkozások, amelyeket, amelyeket teljesen romba dönt a kínai termékek inváziója amelyek közül vannak olyanok, amelyek nagy mértékben támogatottak, és gyakran a előállítás költsége szinte nulla. Ezen kívül a, a tartomány vagy maga az állam támogatja ezeket a termékek, termékeket, tehát itt a dömping esetével állunk szemben. Fontosnak tartom, hogy az, a vto nak a támogatás ellenes eljárásait próbáljuk megfelelően használni, és itt a vámtarifák csökkentése csak másodlagos. Tehát miről is van szó, hiányoznak a szabályok, illetve pontosabban fogalmazva a szabályok nem betartásával állunk szembe, a dömpinggel, és ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha kifejtenék az álláspontjukat a hozzászólók, az előadók. Is not the case. Let's listen. Akkor hallgassuk meg a bizottság képviselőjét. Nem, elnézést, nem, talál, nem vettem önt észre. Csak annyit kívántam mondani, hogy egyetértek azzal, amit a kollégák mondtak. Véleményem szerint nagyon fontos az, hogy a VTO keretén belül egyértelmű kezdeményezés szülessen, és lássuk, hogy a különböző szervezetek hogyan viselkednek, hogyan járnak el, hiszen gyakran ez a különböző termékek esetében is eltérést mutat. Tehát, hogyha megnézzük Olaszország, Németország helyzetét, például a dömping kérdéssel kapcsolatban, hát eléggé ijesztő a helyzet, tovább kell lépnünk, nagyobb biztonságra kell szertennünk, tehát információra információt kell kapnunk. Now let's listen. Rendben van, akkor hallgassuk meg a bizottság képviselőt, Hencsei asszonyt Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és köszönöm a lehetőséget, hogy én is hozzászólhatok az előadásokhoz és a kérdésekhez. Szeretném kihangsúlyozni azt, hogy a bizottságban mi nagymértékben támogatjuk a környezetbarát szolgáltatások és javak liberalizációját és az ezt szolgáló eszközöket úgy gondolom, hogy Motál asszony nagyon jól rámutatott arra a történelmi lehetőségre, amelyek előttünk vannak, amikor a környezetbarát javak és szolgáltatások liberalizációjáról van szó. Tíz év egy hosszú idő, de történelmi léptékkel egy igencsak rövid idő, és mégiscsak tudtunk előrelépni a többoldalú tárgyalásokon, hiszen a probléma az a technológia területén van, és ott vannak természetesen a feltörekvő és a fejlődő országok, akik meg kérdőjelezik az eddigi eljárást. Éppen ezért örülök, hogy hallottuk az ICTSD-nek a véleményét, aki igencsak rámutatott ennek a kérdésnek a lényegére nagyon nehéz megállapodni objektív kritériumokban, hogy melyek a környezetbarát termékek és melyek nem olyanok. Szükség van pragmatizmusra és realizmusra, amelyet a WTO-s kollégám elmondott az épek esetében nem foglalkoztak hosszú tudományos vitát, hanem összeállítottak egy környezetbarát javak listáját, milyen típusú termékek vannak benne, vannak itt is kérdőjelek, beszélünk itt megújuló energiaforrásról, víztisztító technológiákról, a akkor mérési technológiákról, és úgy gondolom, hogy ezeknek egyharmadát nevezhetjük környezetbarátnak, azaz pozitív módon hozzájárulnak az éghajlathoz, megújuló termékekről van szó, de nem tanulmányoztuk külön ezt a kérdést. És az utolsó probléma természetesen, hogy ez a vita nem foglalkozott a nem tarifális akadályokkal, korlátokkal, hiszen ezek a legfontosabb akadályok, amelyekkel az ipar szembesül nemzetközi szinten. Az épek nem foglalkozott tehát a nem tarifális korlátokkal, hanem foglalkozott a saját belső hazai tartalommal. Ez is természetesen egy fontos kérdés, de itt tovább kell lépnünk annak is örülünk, hogy a, keres, hogy a kereskedelmi és környezetvédelmi bizottságnak új vezetője van, aki rendkívül aktív módon járul hozzá a kérdéshez. Ezzel párhuzamosan más csatornákat is próbálunk megnyitni, bilaterális lehetőségeket annak érdekében, hogy hosszabb távon jussunk el a több szálon futó tárgyalásokhoz. Beszéltünk ugye Kínáról, és Kína részt vesz ebben a munkában. Még egyszer szeretnék rátérni az épek kezdeményezésre. Tudjuk azt, hogy nem csatlakoztunk még az, az épekhez, nem is áll eh, szándékunkban. Ennek ellenére üdvözöljük ezt a kezdeményezést, és eh, el kell, eh, lát, látnunk kell azt, hogy ez az első olyan lista, amiben sikerült nemzetközileg is megállapodni. Szükség van arra, hogy az ÉPE konszolidálja ezt a tevékenységét. Ez egy politikai jellegű megállapodás, ez nem kötelező érvényű a WTO értelmében, hanem egy olyan lehetőség, amire építhetünk a jövőben, megné- ránézünk az épek partnereinkre, azt reméljük, hogy elviszik ezt a kezdeményezést Genfben, és ezzel a kérdéssel Genfben aztán tovább tudunk foglalkozni. Nagyon sok ötlet volt a vám tarifa bevezetése, stb. Ezek mind lehetős, lehetséges csatornák meg kell néznünk, hogy mennyire objektívak ezek, és talán az Európai Unió dönthet úgy, hogy bár valamelyik kezdeményezéshez csatlakozik. Viszont az európai perspektívából nézve eh, a piaci hozzáférés szempontjából az épek kezdeményezés kézzel fogható előnyt jelent. 54 termék természetesen nem túl nagy, de az Európai Unió vezető exportőre ezeknek a termékeknek, ez az ágazat növekszik, az elmúlt években 10%-kal nőtt ez az export, és a legtöbb exportunk a 16 60% az épek országokhoz irányul, és további 15%-ban képviseltetik magukat azon épek országok, ahol jelenleg a legmagasabbak a, a tarifák mindenképpen egy érdekes lehetőséget jelentene számunkra, hogyha Genfben a WTO keretein belül ezzel a kérdéssel tudnánk több oldalú szinten foglalkozni. Környezeti szempontokat figyelembe véve, úgy gondoljuk, hogy környezet szempontjából ez egy észszerű lista, mindenképpen környezeti előnyöket jelentene, és szeretnénk politikailag is megvizsgálni a kérdést, illetőleg az ebben rejlő lehetőségeket. Végül, de nem utolsó sorban, ami a multilaterális megközelítést illeti, nagyon aktív módon állunk hozzá a kérdéshez a WTO keretében, ami a zöld termékeket illeti, ezeket liberalizáljuk, nincsenek átmeneti idő, idő időszakok, Kolumbia, Közép-Amerika, szingapúrt vontuk be ebbe a körbe, új fejezeteket nyitunk meg, amely lehetővé teszi a szolgáltatások és javak kereskedelmének további liberalizációját, illetőleg a nem tarifális akadályok leépítését, Szingapur, Malajziára gondolok. Itt fejezetek, illetőleg mellékletek nyílnak meg ennek érdekében. Eddig kétoldalú szinten végeztük ezt a munkát, és azt hiszem, hogy mindenképpen jó úton haladunk a nem tarifális akadályok leépítése, korlátok leépítése érdekében. Úgy gondoljuk, hogy hosszú távon egy holisztikus megközelítést alkalmazhatunk a tarifális és a nem tarifális korlátok leépítése területén. Szükségünk van ehhez azonban egy megfelelő és hatékonyan működő WTO jogvita rendezési eszközre is, annak érdekében, hogy valóban egyelő feltételek között dolgozhassanak az összeszereplők. Szeretnénk az összes frontot a továbbiakban is nyitva tartani, több, a kétoldalú szintet, a többoldalú szintet egyaránt annak érdekében, hogy a liberalizáció fejlődést lehetővé tevő aspektusait is tovább tudjuk folytatni. Az eddigi megoldás nem tökéletes, de mindenképpen ígéretes, és építeni lehet rá. Köszönöm szépen! A meghallgatás harmadik része Megint meghallgatjuk a vendégeinket, az ő reakciójukat a feltett kérdésekre és esetleg ha a bizottság részéről születtek esetleg megjegyzések, vagy tartózkodó jellegű magyarázatok. Itt is szeretnénk lehetőséget biztosítani előadóinknak, hogy reflektálhassanak ezekre a az épek megállapodás egy olyan dolog, amelyet ünnepelnünk kellene, vagy további javításra sorul, mi lesz a következő lépés a bizottság kezdeményezése ezen a területen, akkor visszafelé sorrendben fogunk haladni. Cross a Delcro úr fogja kezdeni, és utána megadom a szót a többieknek is, hogyha van szükségét érzi, akkor nagyon szívesen várjuk az önök reakcióját az elhangzottakra. Köszönöm szépen, professzor úr, és köszönöm a jó kérdéseket. Az első kérdés az definíciókkal foglalkozik, a második azzal foglalkozik, hogy a GB egy nagy és gonosz cége, a harmadik pedig mik a dömpinget jellemző paraméterek. Vegyük akkor ezt a sorrendet. Ami a definíciót illeti, nagyon egyetértek azzak, amikor a bizottság pragmatizmusra hívta fel a figyelmet az országok több, immáron tíz év óta megpróbáltak megegyezni a WTO-ban, arról, hogy, mi, hogy legyen le egy absztrakt definíció, hogy adott esetben itt egy akadémikus vita bontakozott ki, de sajnálatosan ez nem hozta meg az elvárt gyümölcsöket. A mi listánk nem egy tökéletes lista, a lényeg az, hogy mit akarunk ezzel a listával. Segíteni akarunk -e ezzel, és akarunk ebből valami kötelező érvényűt kihozni, vagy pedig nem veszünk abban a helyzetben, hogy kihasználjuk ezt a lehetőséget. Ez a fő kérdés. Amiről az EU esetleg elgondolkodhatna, hiszen hisz abban, hogy ezt a listát tovább kell javítani. Vannak nekünk ötleteink is, javasoljuk például az épeknek, hogy hozzon létre egy olyan mechanizmust, amivel aktualizálni lehet ezt a listát rendszeres időközönként. Itt a nagy és gonosz General Electric adott esetben hajlandó segíteni is. Én nem látom azt, hogy miért ne lehetne vegyipari termékeket felvenni a listára. Természetesen lehet például hulladékkezelésben vagy vízkezelésben résztvevő vegyi anyagot, hiszen a vegyipar is profitálni fog a további kereskedelem liberalizálásból, hiszen exportáljuk. Hogy a nagy és gonosz G per definíció mennyire támogatja az, a tiszta technológiákat, nem hiszem, hogy ilyen fekete-fehéren lehetne fogalmazni, hogyha megkérdezzük azt az 1,1 millió dolgozót, aki Európában és máshol zöld ágazatokban dolgozik, ők is mondanának valamit erre, és ha megkérdeznénk a saját munkatársainkat, hogy ők úgy gondolják esetleg, hogy nem járulnak hozzá a zöld technológia fejlesztéséhez, ők nagyon tiltakoznának. Végül is a kis vállalkozások lennének a megoldások, mert ők úgymond versenyképességek, vagy adott esetben a államilag támogatott, az adófizető pénzéből támogatott nagyvállalatok? A megoldás a G számára a nagyság azt jelenti, hogy 10 milliárd amerikai dollárt tudott beruházni a tiszta technológiákba. Ezt semmiképpen sem szabad alábecsülnünk. Természetesen egyetlen egy üzleti vállalkozás sem tökéletes, és mindannyian tanulunk a hibáinkból, örömmel is tanulunk a hibáinkból. Ami pedig a dömpinget illeti, hogy az EU hogyan tudja mégiscsak megvédelmezni magát az ilyen nem megfelelő magatartásokból, megfelelő idő van-e erre most, az EU-nak 1,8%-os tarifája van. Ez az úgynevezett kereskedelmi védő tarifa, ami van. 1,8%-os vám az minősíthető véd, védővámnak ez az az ár, amivel, ami meg kell fizetnünk, hogy be tudjunk lépni az épek piacára. Hogyha megszületik egy megállapodás a zöld technológiákról, a tiszta technológiákról, ez adott esetben mentesít bennünket attól, hogy megvédjük saját magunkat? Egyszerűen feladjuk ezt az eszközt? Nem, hanem a jövőben a továbbiakban is élhetünk jogainkkal a WTO-n belül, és megvédhetjük magunkat a dömpinggel szemben. Épp ellenkezőleg önök semmit nem vesztenének el, ami a védelmet, illetve a sürgőségi beavatkozást lehetővé tesző eszközöket illeti, hogyha megtartjuk a jelenlegi rendszert. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló, Fán Sloten úr a vegyipar képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is tisztázni szeretném a kérdést, ami arra vonatkozott, hogy növekedett az illeték. Én nem, én nem támogatom, ellenkezőleg minden terhet, tehertől szeretnék megszabadulni de hogyha etikus és környezetkímélő megfontolásokat akarunk ebbe beleépíteni, akkor meg kell nézni azt, hogy mely termékek élvezenek előnyöket, e, akkor is e, ki kell mondanunk, hogy a többi terméknél fent, maradjon fent a termelés, úgyhogy e, pontosítanék az önállításának épp az ellenkezőjét gondoltam, elnök úr, Szerintem elég egyértelműen fogalmaztam a fogalom meghatározás kérdésében. Ezt nem akarom újra részletezni. Egy szót szólnék a dömpinggel kapcsolatban, illetve a dömpinget segítő eszközökkel kapcsolatban. A vegyiparban egyértelmű, mit akarunk, szabad kereskedelmet akarunk, minden tarifát töröljenek el, de természetesen tisztességes, fair kereskedelmet akarunk. Ehhez azonban jó védő eszközökre van szükség, ahhoz, hogy védeni tudjuk magunkat a tisztességtelen kereskedelem ellen. Azért is jöttem ide ma, hogy erős hangon kérjem, eh, hogy eh, a kereskedelem védelmi kezdeményezés eh, ne csorbítsa az EU lehetőségeit. A szabadkereskedelem csak akkor történhet meg, hogyha jól védjük magunkat, eszközeink vannak a tisztességtelen kereskedelemmel szemben. Ami a liberalizálást jelenti, elnök úr, szerintem a, völd, a világnak most e, széleskörű, átfogó tarifa liberalizációra van szüksége, nem egy leszűkített módra. Tehát két kulcs feladatunk van, egyrészt liberalizálni kell a kereskedelmet, másrészt pedig e, új szabályozásra van szükség. Ez Abdelmatál asszony is rámutatott erre. Végül is tehát azt szeretnénk, hogyha a NAMA e, szerződés e, ambíciózus lenne, e, legyen egy bizonyos korlátozott számú terméket tartalmazó környezet kimélő termék, egy lista, valójában e, erről szól a történet, e, és nem limitált ilyen értelemben elnök. Köszönöm. Abdel Matal asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Azzal kezdenék, hogy az implicit kérdésekre e, válaszolnék. Ugye felmerültek a kollégámmal kapcsolatban a vegyipar összefüggésében. Meg kell mondanom, hogy a környezetkímélő témában. Az utolsó tíz évben vettem részt a WTO keretén belül. Tulajdonképpen a nap alatt nincs olyan ellenvetés, amit nem hallottam volna, de vannak itt például olyan ellenvetések, amiket még nem hallottam soha. Azt mondják, hogy a tárgyalás diszkriminálná azokat a termékeket, amelyek nincsenek a listán aztán az inputok és a végtermékek között is e, e, e, eltérés lenne. Nos, amióta részt veszek ezekben a tárgyalásokban, ezt a fajta ellenvéleményt még soha nem hallottam. A tárgyalások azért tartottak tíz évig, mert nincs egyetértés a tekintetben, hogy mennyire legyünk ambíciózusak. Az utóbbi tíz évben Egyetlen országtól sem hallottam azt, hogy a tárgyalásokra nincs szükség. Úgyhogy ezeket a dolgokat tegyük a helyére. Néhány észrevétel az épek lista összetételével kapcsolatban. Erre rögtön reflektálnék. Az épek lista légszennyezés kontroll feszeléseket tartalmaz aztán a megújuló energia előállítása, környezetvédelmi, illetve a, a szennyvízkezelés, valamint a hulladékkezelése kapcsolatos berendezésekre vonatkozik a lista. A VTO asztalon egyébként 400 ilyen jellegű termék van, de ezt lehetetlen volna egy menetben kezelni. Én egyiptomi vagyok, hadd mondjam el önöknek, hogy az én hazámban még egy csomó környezetvédelmi szabályozás meg se szüleszetett. Tehát, ha például mondjuk liberalizálunk egy bizonyos katalizátort, tehát még az egyiptomiak nem fogják azt automatikusan importálni, mert hiszen számos dolog létezik, számos problémát kell kezelnünk a környezetvédelem, illetve a környezet kímélés területén. Ez az épek lista, ez tulajdonképpen a hosszú-hosszú úton egyetlen lépést jelent csak. Aztán, hogy vajon a a feltörekvő, a fejlődő országok közül vannak-e olyanok, akik exportálják az APEC listán szereplő termékeket? Hogyne, hát természetesen. Például Kína, Indonézia és egyebek, ők a listavezetők. Sőt, mondhatnám, hogy ezek közül az országok közül nagyon sokan számítanak előjáróknak a szabadalmi oltalom bejegyzése területén. Tehát nem csupán jelentős exportőrök, hanem e, jelentős újítók is, feltalálók is. Kérdés, hogy a listát milyen módszerekkel hoztuk létre. Nos, nagyon bonyolult módszereket használtunk. Számos ország azt mondta, hogy inkább nem tárgyalásos módszerrel akar ezen a listán átmenni. Másik kérdés is volt felénk, hogy az épek segíti-e ez a lista a WTO tárgyalásokat. Valóban, ahogy a prezentációban is mondtam, mi úgy gondoljuk, hogy az épek megállapodás egy mérföldkő, és igen konstruktívan járul hozzá ahhoz, ami majd később következik be a WTO-nál. Mi ezt építőkőnek tekintjük, és semmiképpen nem fenyegetésnek. A WTO nyitottan áll az ilyen e, megállapodások előtt, feltéve, hogy ezek elősegítik a kereskedelem növekedését, és nem csökkentik azt. Végezetül volt néhány kérdés, amelyek vagy közvetlenül utalt a dömpingre, az export támogatásra. Ugye vannak egyes országok, amelyek támogatnak és dömpinget alkalmaznak, az EU pedig azt kéri, hogy töröljék el tarifákat. Az EU miért segít, hogyha nem kap semmit ezért cserébe? válaszom az, hogy a dömping természetesen egy borzasztó kereskedelmi gyakorlat, de szerintem ha az egyik kereskedelmi problémát kezeljük, akkor ne hozzunk létre egy másikat. Hogyha dömpinggel akarunk foglalkozni, akkor dömpinggel foglalkozzunk. És ha ezzel akarunk foglalkozni, akkor bizony betűről betűre át kell venni a WTO-nak a vonatkozó megállapodását. Vagy például dönthetünk úgy is, hogy a rendelkezésre álló eszközeinket megerősítjük, ennek is megvan a mechanizmusa, de az egyik kereskedelmi e, probléma kezelése során ne hozzunk létre egy másikat. A mostani szakbizottság számára azt kérem, hogy kérem ne felejtsék el, e, itt a környezetről van szó, e, Igazából nem csak koncesziókat kell tenni, mert hiszen ennek a másik oldala is van, az önök koncesziói egy jobb környezet formájában jelentkeznek. Európa automatikusan learathatja a környezeti előnyöket. Ugye, hogyha jobban szabályozzuk és kontrolláljuk a légszennyezést, a hulladékezést, stb. Ez a tiszta környezet formájában érkezik vissza hozzánk this part of the Köszönöm szépen. Zárásképpen, a vita lezárásaképpen Brön úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék szólni a hatályról, illetve a hatáskörről nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a multilaterális rendszer, illetve a dohai forduló elakadt. Mindannyian azt szeretnénk, hogy visszatérjünk a következő nagy kereskedelmi fordulóhoz, méghozzá minél hamarabb, de úgy tűnik, hogy ez elég bonyolult. Emlékeztetnünk kell tehát magunknak, hogy különböző úton érhetjük el a célunkat. És pontosan ezt kérjük. Most lehet, hogy friss szemmel kell tekintenünk erre a problémára, egy új lendületet kapunk arra vonatkozóan, hogy a több többoldalú tárgyalásokat hogyan lehet egy kicsit alátámasztani, már ami a környezetkímélő termékeket és szolgáltatásokat illeti. A kérdés az, hogy legyen -e egyből egy tökéletes lista, tökéletes megoldás rögtön a folyamat elején, Ugye részben ez volt a VTO tárgyalások ambíciója, most egyszerűen a tapasztalatra, a történelemre kell utalni. A 96-os IT megállapodás valóban egy nagyon szűk körű megállapodás volt rögtön a kezdetektől fogva. Egy korlátozott számú vámtarifa meghatározásáról van, volt szó, egy mechanizmust hoztak létre, az ezt követő években, hogy hogyan lehet ezt bővíteni, és hát láthatjuk, hogy mi történt, a többi pedig már történelem. Ez egy nagyon sikeres megközelítés volt, nem ásta alá a többoldalú, a multilaterális rendszert. Most pedig a kérdés az, hogy ezt meg lehetne ismételni, és a Szefék kollégára tekintek, ne hagyjuk, hogy a tökéletes a jónak az ellensége legyen, ahogy az amerikaiak mondják. Ahogy én értelmezem a Genfi tárgyalásokat, koherenciát tapasztalunk jó pár ö, egyszerű felhasználású vám kíróvásánál, és most arról van szó, hogy ezeket kategorizálni lehet, különböző csoportokba lehet összefogni, és lesznek konvergenciák, lesz egy bizonyos lista, amely egy egyszerű felhasználású lista. Lehet, hogy ebből érdemes kiindulni, és egy olyan mechanizmust létrehozni, amely folytatást biztosít. Tehát igazából nem értem itt az érveket. Most arról van szó, hogy valaminek lendületet adjunk, többféleképpen lehet ezt megtenni, és a történelem azt mutatja, hogy ez lehetséges. Fjellner úrnak, ami a nem tarifa jellegű vámukat illeti, meglepő, ugye, hogy vannak helyi ö, tartalmi mérések, intézkedések. Nos, igen, itt ö, Európai Uniós szinten is ö, vannak erre vonatkozó kezdeményezések, például a napenergia vagy a szélenergia területén. Igen, ez egy aggasztó fejlemény, és ezzel foglalkozni kell az Európai Unióban hiszen azt akarjuk, hogy az egész európai gazdaság és ipar előre mozduljon. Tisztázni kívánok még valamit? Nem az a javaslatunk, hogy a kereskedel, a kereskedelem védelme kérdésekben megváltoztassuk a WTO szabályokat. Nem erről van szó, nem ezt javasoltuk. És végül még egy utolsó megjegyzés. Szeretném megismételni azt az érvelést, miszerint az EU nagyon sokat kockáztat, illetve nagyon nagy a tét, egy élénk ágazatról van szó. Az ipar a növekedésre, illetve a stabilitásra összpontosít, és az EU-nak szerintem mindenképpen ambiciózus megközelítést kell alkalmaznia, másképp nem is járhat el. Tehát ne gondoljuk azt, hogy megvár bennünket a vonat, nem, az APEC egy kezdeményező lépést tett, és azt hiszem, hogy nekünk az a feladatunk, hogy ezt egy produktív kezdeményezésé alakítsuk az EU oldaláról is. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen mindenkinek. Bizottság? Uh, maybe I just would take the opportunity to... Megragadnám a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy az a Genfi találkozón a, volt egy javaslat, hogy hogyan lehetne többoldalú tárgyalásokat előrevinni. Ez egy munkacsoport volt, hogy megvizsgáljuk a legújabb tendenciákat, gondolok itt a technikai követelményekre, szabványokra, illetve az ezzel kapcsolatos javaslatokra. Tehát volt egy konkrét javaslat, hogy hogyan lehet továbbvinni ezt ezt a javaslatot az ipar képviselői is támogatták, és hogyha az idő megért arra, hogy az épek kezdeményezést a WTO elé vigyük, akkor tovább folytathatjuk ezt a munkát. Az ICT kolléga elmondta, hogy két éves ez a horizont, a korábbi tíz évvel szemben szeretném elmondani, hogy 2014-ben Kína lesz az épeknek a vendéglátója, és Kína ezt talán egy olyan lehetőségként fogja felfogni, hogy ezt a kezdeményezést tovább vigyék. Már mutatták, hogy érdeklődnek a további liberalizáció iránt, és talán 2014 ebből a szempontból egy kritikus szerepet játszhat. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen ezt a kiváló meghallgatást. Úgy gondolom, hogy ennek a bizottságnak jó időben született döntése volt, hogy megtartottuk ezt a vitát, meghallgatást. Ez az Európai Unió egy vezető szerepet tölt be ezen a területen, éppen ezért érdekelt az ágazat liberalizációjában a legtöbb kereskedelmi partnerünknek nagyon magas korlátai vannak ezen a területen. Az épek megállapodás ugyan korlátos és nem kötelező érvényű, mégis egy úttörő és alapvető jelentőségű lépés volt. Úgy gondolom, hogy erre lehet a továbbiakban építeni és ha van rá lehetőség, hogy szülessen meg egy épek plusz megállapodás, ahogy ezt a bizottság is javasolta. Arra szeretném emlékeztetni önöket, hogy a hogy a 2020-as stratégiának egyik célja a zöld növekedés, így elköteleztük magunkat, hogy megnyitjuk a piacot, és egy eh, szabad és tisztességes filozófiát szeretnénk követni. Éppen ezért eh, nagyon jó, hogyha a bizottság is támogatólag járul ehhez hozzá, ami a környezetbarát javakra és szolgáltatásokra vonatkozó megállapodást illeti, ha van erre lehetőség ahogy elhangzott, az ITA elnöke az, aki rámutatott arra, hogy a szektorális megállapodás adott esetben hozzáigazítható a VTA elvárásokhoz, követelményekhez, és ne legyen túlzottan szűk, ne legyünk túlzottan szűkmarkúak az ambícióink területén hanem törekedjünk arra, hogy egy ambiciózus megállapodás szülessek. Köszönök mindenkit, aki hozzájárult ehhez a vitékhez. Köszönöm, akik segítettek megszervezni. Köszönetet mondok a előadóinknak, és mi egy nyitott szellemiségű parlament vagyunk, és nagyon szívesen meghallgatunk mindenkit. Köszönöm szépen az aktivitást, és köszönöm a hozzájárulásukat. And uh, our next item is... A következő napirendi pontunk az a 15-ös napirendi pont. which will uh, be an exchange of views. uh, kereskedelmi biztossal lesz egy eszmecsere, aki néhány percen belül meg is fog jelenni. Akkor engedjük meg, hogy a vendégeink elhagyják a termet. Természetesen, ha óhajtanak, akkor maradhatnak is. és amíg a kereskedelmi biztos megérkezik, addig eltelhet néhány perc még, ezért azt javaslom, hogy tartsunk 5 perc szünetet. May I have attention, please? Let's uh, resume our... Kérem figyelmüket, folytassuk a munkát, ahogy bejelentettem. Egy eszmecsere következik kereskedelmi biztossal, Karel Bucht, de Bucht úrral, rendszeres vendége a bizottságunknak, szeretném őt üdvözölni, és ez alkalommal azért hívtuk meg, hogy megvitassuk a következő témát. Ez egy specifikus téma, ez a bizottság kezdeményezése az, az úgynevezett ö, állami közbeszerzési beruházások kölcsönösségéről szóló szabályozásnak harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáférése az EU belső piacához a közbeszerzések során további uniós áruk és szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáférés. Általában nem szoktuk ezt a témát ilyen mélységben megvitatni, azonban egy nagyon fontos dossziéról van szó, és egy eléggé ellentmondásos dossziéról is van szó. Az elnökség arról tájékoztatott bennünket, hogy a tanácsot megosztotta ezt a kérdést, egész sor fenntartás került megfogalmazásra. A tagállamok nem óhajtanak részt venni egy részletes vitában, mindaddig, ameddig nem születik meg a tanács álláspontjának átdolgozott változata és gondolom önök osztják a véleményemet a bizottság kérése, hogy szülessen meg további erőfeszítés annak érdekében, hogy a jogalkotási eljárást ilyen módon is megerősítsék. A mi bizottságunk, és különösen előadunk Daniel Kaspari, aki illetékes a dossziével kapcsolatos álláspont megfogalmazásában. Mi természetesen emellett meghallgatjuk a biztos véleményét is, tekintettel azokra a pótlólagos szempontokra, amelyek a bizottság kezdeményezésében is benne van. Még egyszer üdvözlöm Önöket a bizottság keretein belül és megadom önnek a szót. Köszönöm szépen a szót. Valóban állandó mozgásban van ez a kérdés, és hát sajnálom időnként, hogy nincs nálam egy sátor, amit magammal vihetnék, és mindenhol felverhetném, ahol ezzel a témával foglalkozom. És tudják, hogy én milyen hiszek a nyitott piacokban, a és hiszek a kölcsönösségben is a piacok hozzáféréséről, és mint kereskedelmi biztos azon dolgozom, hogy nyissuk meg a piacokat az Európai Uniós vállalatok részára a világszerte, az Európai Unió közbeszerzési piaca nyitott, és ezt a nyitottságot meg kell tartanunk, és a nem Európai Uniós vállalatok ugyanolyan követelményekkel szembesülnek, mint az Európai Uniós vállalatok, és ez ellentétben áll nagyon sok harmadik ország közbeszerzési piacán. Példa, ami például a föld alatti vasút közbeszerzéseket illeti, ezen piacoknak csupán csak 5%-a olyan nyitott, mint az Európai Uniós piaca, és 305, 320 milliárd euró értékű beruházás tartozik ilyen módon a WTO hatája alá, és azt tudom mondani, hogy itt további 178 milliárdról van szó az Egyesült Államokban, illetőleg Japánban, és ha a feltörekvő országokat nézzük, mondjuk Kínát, Indiát vagy Brazíliát, akkor ők, az ő esetükben sokkal kisebb a piaci liberalizáció foka a közbeszerzések területén. 2012. március 28-án a bizottság új eszközrendszeretet javasol, javaslatot, amelynek az a célja, hogy további lehetőségeket teremtsen meg az Európai Uniós vállalatok részére, ilyen módon is növelve a munkahelyeket, illetőleg elősegítve a gazdasági növekedést. Természetesen ez nehéz feladat elő, álltott bennünket hiszen mi szeretnénk a saját piacunkat nyitva tartani, liberalizáltan tartani, de ugyanezt várjuk el a partnereinktől is. Ahogy ön az előbb el, az elnök úr is mondta, még mindig elég jelentős a megosztottság. Nagyon sok tagállam elmondta fenntartásait a javaslattal kapcsolatban, éppen ezért teljes egészében ellenzés, és más tagállamok csoportja viszont támogatja ezt a kezdeményezést sőt, még konkrét módosító indítványokat is benyújtottak további munka érdekében. Tudjuk azt, hogy hogy ez a kiegyensúlyozott helyz, kiegyensúlyozatlan helyzet az Európai Uniós piaca és a harmadik országok piaca között nehézséget teremt számunkra, én nekünk az a céljunk, célunk, hogy az Európai Uniós vállalatok jobban hozzáférhessenek harmadik országok közbeszerzési piacaihoz, különös tekintettel arra, hogy a költségtakarékosságnak köszönhetően, a gazdasági pénzügyi válságnak köszönhetően az Európai Unió közbeszerzési piaca csökken Éppen ezért szükségünk van arra, hogy megvizsgáljuk az eltérő véleményeket. Néhányan azt mondják, hogy ez nem a megfelelő eszköz, és azt mondják, hogy tartsuk meg a jelenlegi liberalizációs szintet, és próbáljuk jobban megdolgozni harmadik országok piacán. Viszont az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy mennyire nehéz csökkenteni a piacok közötti különbségeket. Születtek kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások bizonyos mozgásteret biztosítva, szolid eredményeket sikerült elérnünk, és úgy gondolom, hogy a jelenlegi szabadkereskedelmi megállapodásokban is jó előrelépéseket tudtunk tenni különösen fontos itt az Egyesült Államok és Japán szerepe. Viszont a akadályok még mindig rendelkezésre állnak, és nem szeretnénk, hogyha a harmadik országok természetesnek vennék az Európai Unió piacának liberalizált voltát, ahogy ezzel nagyon sokszor is találkozunk. Két különféle lehetőség is van arra, hogy az egyenlő játékteret biztosítani lehessen a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférést Európai Unió szinten kell szabályozni. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok nem rendelkezhetnek saját szabályozókkal, hogyha ezek ellent mondanak az európai szabályozóknak. Különösen fontosak ezek abból a szempontból, hogy a közbeszerzési piacok megnyitása rövid távon is egy nagyon fontos célt jelent számunkra nagyon világos és transzparens előírásokra van szükség a közbeszerzési piacok átláthatóvá tétele érdekében, hogy ilyen módon is a legalacsonyabb és a legjobb áru és a legjobb minőségű szolgáltatáshoz tudjunk hozzájutni. Indiában és Malajziában úgy döntöttek, hogy a WTO-ban egy megfigyelői státuszt kérnek maguknak, mások tartózkodnak, Kína hosszú ideje tárgyal, Peking már tíz éve tagja a WTO-nak, viszont nem vállalt kötelezettséget arra, hogy megnyissa a saját közbeszerzési piacát. Zárásként azt tudom mondani, hogy meg vagyok győződve a bizottság javaslatának használ, hasznosságáról, ezonban ez nem azt jelenti, hogy kőbe lenne vésve, hanem szükség van arra, hogy részt vegyünk egy olyan folyamatban, hogy megvizsgáljuk a javasolt eszközöket, és adott esetben módostásokat eszközöljünk. Teljes egészében elkötelezett vagyok, hogy ezek a módosítások kiegyensúlyozottak legyenek. Éppen ezért nagyon örülnék az önök javaslatainak, amelyeket azután a tanácsba is továbbvinnék, és bekapcsolódnék ezekkel is a vitában. Köszönöm szépen, rövid és velős volt. Köszönöm. Köszönjük, biztos úr. Akkor megnyitom az eszmeserét. Kaspári úr, az előadó, tessék, néppártria. Lieber Herr Kommissar, vielen Dank, dass Sie heute... Köszönöm szépen. Ön rámutatott arra, hogy rendkívüli helyzet az, hogy a biztos eljön hozzánk, egy rendkívüli dossziéről van szó, de azt hiszem, hogy a dosszié fontossá teszi ezt az eszmecserét. Nem szeretnék itt a tartalmi kérdésekbe bemenni, belemenni, elő, elég sokat fogunk beszélni, viszont a jelenlegi helyzetben a következő problémát látok. Hogyha a parlamentben beszélek a kollégákkal, akkor az a benyomásom, hogy vannak olyanok, akik teljes egészében elutasítják ezt a projektet, de azok, akik támogatják, ők kritikusan szemlélik a 8-ast és a 10-est, de a fő kritika az a 6-os cikkeire vonatkozik. És az utolsó eszmecserében is világossá vált, hogy csak a hatos cikkel kapcsolatban folyt itt a vita a parlamentben. A másik oldalon, a tanács oldalán pedig azt hallom, hogy teljes egészében ellenzik ezt az eszközt, nincsenek különösebb problémáik a hatos cikkel, és nekik a nyolcas és a tízes cikkes, cikk jelenti a legnagyobb problémát. Nos, most már eljutott jutottunk arra pontra, hogy nekem is el kell mondanom a véleményemet, viszont számomra egyáltalán nem világos, hogy ez a projekt hogyan tudna tovább menni, hogy hogyan tudjuk végül is elfogadtatni, hiszen a parlamentben végül is döntünk egy olyan megoldás mellett, amely megerősíti a 8-as és a 10-es cikket, és adott esetben ez a tanács számára nem elfogadható. A kérdésem az, hogy hogyan fogunk ebből a helyzetből kikeveredni hogyan tudjuk megtalálni azt a megoldást, hogy kilépjünk ebből a konfliktusból. Természetesen az lesz a legfontosabb kérdés, hogy mi a perspektíva annak érdekében, hogy ezt a blokkoló kisebbséget fel tudjuk oldani a tanácsban. Én beszéltem kollégákkal, akik ehhez a kisebbséghez eh, tartoznak. Én abszolút egy dilemmát eh, látok itt hiszen amit a parlament többsége olyan dolgot akar, amelyet a tanács számára elfogadhatatlanok. Van-e esetleg valamilyen ötlete, hogy hogyan tudnánk ebből a helyzetből kilépni, ezt a dilemmát feloldani? Commissioner? Biztos úr. Kaspari úrhoz az volna a kérdésem. Ön szerint mi a megoldás. Végül is ön az előadója a témának, nem? Jó, nyilván szíves engedelmével ugye én is feltehetek egy kérdést a raportőrhöz, mert vannak inkompatibilitások. Valójában ő is ezt a kérdést fogalmazta meg, de hát önnek magának is rendelkeznie kell valami elképzeléssel. Mondhatja azt, hogy nincs, nincs elképzelésem, de hogyha mégis volna, örülnék, hogyha, e, hogyha e, meg tudnánk oldani a kérdést. Jó, hát nem lehet a labdát oda-vissza e, passzolgatni. Ez az Európai Bizottságnak az eredetileg benyújtott elképzelése, tehát az Európai Bizottságot kérem arra, hogy először ők gondolják meg, hogy mi a megoldás, majd az Európai Parlamenten lesz a sor, hogy elmondjuk, hogy mi hogyan látjuk. Az úgy tűnik, hogy az Európa Tanácssal a problémák csak növekszenek, támogatást kap a 8-as és a 10-es cikk. Tehát a kérdésem valójában az, hogy lehet, hogy valamit adunk, valamit leadunk. A kérdés, hogy vajon mi a válasza, honnan származik ez a javaslat. Itt vagyunk, támogatni akarjuk önt, de hát nem azért vagyunk itt, hogy megoldjuk az ön problémáit. Tehát szeretnénk Eh, hogyha az önök eh, javaslata a jogalkotási helyekre eljutna. Mindegy, maradok, ameddig szükséges, mondja a biztos úr. Tehát azt mondja, hogy eh, nem azért van itt, hogy megoldja a bizottság gondjait. Hát kicsit meg vagyok lepődve ezen. nem azért vagyunk itt, <clears throat> hogy a problémát megoldjuk, hanem hogy javaslatokat tegyünk és megvitassuk önnel. <clears throat> Ez igazából kicsit különös megközelítés, kicsit furcsán állnak a jogalkotási rendszerhez. Majd a végén megpróbálok körvonalazni egy megoldást. Azt mondta, hogy nem azért vagyunk itt, hogy megoldják a problémákat. Nekem nincsenek problémáim elnök. Mint a bizottság elnöke, mondhatok valamit én is. Szerintem a parlament számára a helyén való, hogy a bizottság kezdeményezésére reagáljon. Nyilván a bizottság azt akarja, hogy az ő javaslatát elfogadja a parlament. Amikor problémáink vannak, akkor megkérdezhetjük a bizottságot, hogy ők segítsenek számunkra megoldást találni. Tehát Kaspári úr észrevétele helyén való volt. A következő felszólalónk már nincs közöttünk, mert az olasz parlamentbe beválasztották, úgyhogy a következőnek adom meg a szót. Kaspari. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, és köszönöm a bizottság képviselőjének is, hogy, és én úgy látom a helyzetet, hogy az a szükségesség, amelyet a parlament néhányszor megfogalmazott eh, annak érdekében, hogy ilyen nehéz helyzetben eh, tudjunk előrelépni, és segíteni tudjuk a jogalkotási folyamatot. Azt gondolom, hogy az, a közös alapok ott vannak, közös kezdeményezésben mindannyian érdekeltek vagyunk. Ahogy elhangzott, azt kell megnéznünk, hogy hogyan tudunk ebből a dilemmából kikeveredni. A kérdés az, hogy hol vannak azok a nagy problémás vonalak, amelyek bizonyos tagállamok felvetnek, eltekintve itt az ideológiai kérdésektől, amit tekintünk szabadpiacnak, mit nem, ezt nem tudjuk megoldani természetesen vannak itt kérdések, amelyek igencsak megalapozottak, és foglalkoznunk kell velük. Ez az administratív ráfordítás például a helyi hatóságok részére. Itt érdemes újra elgondolkodni arról, hogyan tudjuk ezeket a ráfordításokat minimalizálni. Ha például olyan országról van szó, mint a német szövetségi köztársaság a helyi hatóságok számára egy elég jelentős